a szocialisták és demokraták képviselők csoportjától az alábbi jelölési indtványokat kaptam tarabella úr a nőjogi bizottság tagjává válik david martin úr a koreai kapcsolatokért felelős delegáció tagjává válik maka úr helyett valakinek van e észrevétele? amennyiben nincs gy ezeket a jelöléseket jóváhagyottnak nyilvántom a mai ülés jegyzőkönyvét a parlament elé bocsátják majd jóváhagyásra a következő ülés